képviselők, és ez majd nagy súlya nyom alatban, amikor folytatjuk a tárgyalásokat Norvégiával. Köszönöm, ezzel a vitát lezárom, holnap 12-kor fogunk szavazni erről. Holnap 8.30-kor folytatjuk az ülést, a napi rend elérhető a parlament websájtján. Ezzel belekezdtem az ülést. Mindenkinek jó estét és éjszakát kívánok!